rendi pont, az előző napi rendi pontról a szavazásra csütörtökön kerül sor. A következő napi rendi pont Geringer de Odenberg asszony jelentése, kísértékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás. Most először megadom a szót a jelentéstevőnek, tessék. Geringer de Odenberg asszony, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, 5 perce van, köszönöm szépen az Európai Unióban a határon átnyúló kereskedelem volumene növekedett, és ezért nagyon fontos a hatékony és ellenálló eljárás mind a egyének, mind a KKV-k számára. Ez az üzleti tevékenységet támogatja. Az kísértékű követelések európai eljárása 2000-5000-re emelti a kísértékű költések értékét, és ennek a célja a határon átnyúló vitarendezés mm, egyszerűsítése, az eljárási idő csökkentése két évről öt hónapra, és 40%-kal csökkentjük ezzel a a költséget. Az érték növelése kiterjeszti azoknak a körét, akik részt vehetnek, vagy használhatják ezt az eljárást. A kulcsfontosságú tárgyalóként a Júri Bizottságban nagyon örülök annak, hogy másfél éves vita után a tanácsal a lett elnökség végére sikerült megoldásra jutni, és ez a luxemburgi elnökség alatt szavazásra kerül a parlamentben. Azt gondolom, hogy ez az új európai kísértékű követelési eljárás oda vezet majd, hogy a polgárok gyorsan, hatékonyan és olcsón tudják ér, ér, érvényesíteni az érdekeiket. Tehát kísértékekről van szó, és ezeknél nem volt, eddig nem érte meg eljárást indítani, mert gyakran a jogi eljárás költségei magasabbak voltak. Ezért sok cég csalt a fogyasztókkal szemben. E, az adminisztratív eljárások eljárás alá tartozna most ez, és ezzel nem kellene ügyvédet fogadni, és nem kellene az adott országba elutazni, mert videokonferencián, telekonferencián vagy más távkommunikációs eszközzel lefolytatható lenne a tárgyalás. A, a bírósági költségeket emellett hitelkártyával vagy banki átutalással is meg lehetne oldani. Nem kellene az összes dokumentumot lefordítani, csak az ügy rövid összefoglalását kell. A költségek nem lehetnének magasabbak, mint a származási országban egy hasonló ügy költségei, és nem lehetnek aránytalanok. Van egy másik szempont is a munkajog kérdése, az európai munkavállalók mobilitása mellett ez természetes lenne, de a tanácsban túl magas volt ez az elvárás. A kompromisszum egy revíziós klauzuláról beszél, amely mm, tovább szélesítené a, a követelések hatáját és körét Remélem, hogy az eljárás 16 hónap alatt után, hogy a rendeletet elfogadjuk, használható lesz, beindítható lesz, és remélhetőleg lezárul az, hogy a KKV, hogy cégek a fogyasztókkal szemben csalnak. Köszönöm az együttműködést, a Júri Szakbizottság titkárságának, az asszisztenseimnek és a tanácsadóknak. És szeretnék köszönetet mondani a jelentés tevének, Buda Dánielnek, Jacikarszkának és az Európai Bizottságnak, a lett elnökségnek, Iza Letixnek, Pidesz Fidenek és Barbara Mekinnek. Emellett szeretnék köszönetet mondani a Linda Moldovának és Jezir Moreznek is. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm a jelentéstevőnek, most pedig köszönöm nem csak a munkáját, és az érdemi megközelítését, hanem azt is, hogy betartotta a hozzászólási időt. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak, Jurova asszonynak, tessék elnök úr, tisztelt képviselők! Nap mint nap a különböző európai vállalkozások határokon átnyúló ügyletek bebonyolódnak, illetve határokon átnyúló egyéb tevékenységet folytatnak, kiaknázva ezzel az európai egységes piac adta lehetőségeket. De előfordulhat, hogy valami nem sikerül, illetőleg, hogy valamilyen termék hibás. Ilyen esetben fontos, hogy mindenki élhessen a jogaival. Az európai kísértékű követelések, a kísértékű követelések európai eljárása lehetővé teszi az ilyen jogviták gyors és költséghatékony megoldását. A jelenlegi rendszer 5, évig, 5 éve van már hatályban, felmértük ennek a rendszernek a működését, illetve a hibáit, most már elérkezett az ideje annak, hogy javítsunk az eddigi rendszeren. Köszönöm Geringer de Ödenberg asszonynak, a jelentéstevőnek, illetve az összes árnyék jelentéstevőnek az együttműködést ebben a kérdésben. Nem volt egyszerű értelmes kompromisszumra jutni ilyen rövid idő alatt. A bizottság célja az volt, hogy a kísértékű követelések eljárását korszerűsítsük. Mi azt javasoltuk, hogy a hatáját teljesszük ki a 10 ezer euróig terjedő követelésekre, különösen odafigyelve a KKV-k szükségleteire. A végső kompromisszum 5000 euróra teszi a küszöb értéket, amely jelen pillanatban 2000 euróra róg, úgyhogy ez mindenképpen jelentős előrelépésnek tekinthető. Tudom, hogy önök közül néhányan örültek volna annak, hogyha a munkavállalók követeléseit is a hatályba bevehettük volna. Erre a kérdésre a jövőben fogunk visszatérni, miután elemeztük ennek a szükségességét. Az Európai Bizottság számára a fő prioritás ezen tárgyalások során az volt, hogy javítsuk a hatékony, az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférést a lehető legtöbb polgár számára. Fontos, hogy a polgárokat ne riasszuk el attól, hogy a jogaikkal éljenek, az aránytalan perköltségekre vonatkozó tilalom, amely szerepel a kompromisszumos szövegjavaslatban, egy előrelépést jelent. Monitorozni, ellenőrizni fogjuk ennek a végrehajtását, a polgárok érdekei szolgálva ezzel. Az Európai Bizottság emellett támogatni fogja a szabályozás, a felülvizsgált szabályozás végrehajtását, hatékony végrehajtását többek között azáltal, hogy felhívja a figyelmet erre, illetőleg tájékoztat róla. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Elérkezett a frakciók felszólalásainak ideje, először is a néppárt részéről. Daniel Budakap szót két percre. Parancsoljon! doamnelor și domnilor colegi tisztelt biztos úr hölgyeim és uraim először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek nagyon jó volt az együttműködés de biztos úrral is és köszönet mindenkinek aki részt vállalt ebben a munkában az európai igazságnak arra kell törekednie, hogy legyen egy harmonizált európai jogi tér, illetve leegyszerűsített, leegyszerűsített folyamatokra is szükség van, hogy az 5000 euróig terjedő kísértékű követelések problémáját megoldjuk. A természetes személyek, illetve a KKV-k esetében kell ezt megoldani. A hatékony lesz az elektronikus fizetés, illetve a határon átnyúló ügyek kérdését, kérdésének definícióját is kitágítják. Úgy gondolom, hogy a bírósági illetéknek arányosnak kell lenni a szóbaforgó összeggel. Nagyon fontos az is, hogy megfelelően tudjuk így majd védeni a kereskedelmi egyezmények jó hiszeműségét. Ezzel a kezdeményezéssel mindenki számára egyforma követel, feltételeket teremtünk. Tagállami szinten kell megvalósítani és végrehajtani ezeket, a, ezeket az intézkedéseket. Sajnos ezt a rendeletet nem tudtuk kiterjeszteni más területekre, például a munkajogra. Ez vonatkozik például az adókerülésre, illetve a fekete piacon történő munkavállalásra. Ezekre a kérdésekre is mi hamarabb meg kell találni a megoldást. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most az ECR nevében Zambaszki képviselő következik. Egy perc. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőknek, illetve, illetve a kollégáknak sikerült kompromisszumot kialakítani, és mi ezt a kompromisszumot támogattuk a szakbizottságban. 2020-ban egyszerűsített, 2012-ben egy egyszerűsített eljárást fogadtunk el. A bizottságnak ezért most egy részletes beszámolót kell megfogalmazni arról, hogy hogyan működik ez a jogszabály. Szeretnénk, hogyha az európai polgárok számára ez az eljárás vonzóbb legyen, és úgy véljük, hogy a módosítással lesz sikerül majd elérni. 2000 euróról 5000 euróra is emelnénk fel a küszöböt, ez rendkívül pozitív. Ez jót tesz a lakosságnak, illetve a KKV-knak is. Köszönöm szépen! Köszönöm. Most az ALDE frakció nevében Márinyol Pinto képviselő következik, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a frakcióm nevében szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett. A rendeletek módosítására irányuló kérelem a frakciómból származik, még 2011-ben fogalmaztuk ezt meg, de a Wallis asszony ötlete volt ez. Európában felállították a kis értékű követelések európai eljárásával foglalkozó bírósági rendszert, a határokon átnyúló kisértékű vitákra vonatkozik ez. Az volt az elképzelés, hogy alacsonyak lennének a bírósági illetékek, és ezzel segítenénk a fogyasztókat, és arra ösztönöznénk őket, hogy gyorsabban hozzájuthassanak egy bírói döntéshez, és egyáltalán folyamodjanak az igazságszolgáltatáshoz. Jó lenne, hogyha nem a brüsszeli bürokrácia hálózná be ezt a kérdést is, általában az eljárási bonyolultság áldozatával vannak a hasonló eljárások. Az egyszerűsítés feladata, illetve az, hogy mozzóbbá tegyük ezt az eljárást a kkv illetve a lakosság számára Széle, szélesebb kontextusban vizsgálandó, hiszen az ALDE mindig is amellett volt, hogy jobb jogszabályokat kell meghozni. Csak akkor lehetünk, csak akkor lehet ez a kezdeményezés sikeres, hogyha ismerik ezt az emberek, illetve a KKV-k, és különböző bíróságok, szolgáltatások is tisztában vannak ezzel. A felmérések szerint az, az európai lakosok 86%-a, illetve a bíróságok fele sose hallott még a kísértékű követelések európai eljárásáról. Ezt a problémát kell megoldani, és jó lenne, hogyha bíróságok bíróságoktól hamarabb megérkeznének az ítéletek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Masztálka képviselő úr kap szót másfél percre a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Az Európai meglévő jogszabályt akarjuk most módosítani, amely a kísértékű követelésekre vonatkozik. És a célkitűzésünk az az, hogy a határon átnyúló keresetek esetében akár a kkv számára is védelmet biztosítsunk. A módosítóval bizonyos fennálló ügyek kerülnének megoldásra. 2009 óta fennálló esetekről van itt szó. Elég magasak a bírósági díjak, amelyek visszatartó erővel bírnak, ezért nem veszik olyan sokan igénybe ezt az eljárást, és a 2000 eurós határérték mint keretbe csak nagyon kevés kereset fért bele. Gyakorlati oka van annak, hogy módosítsuk ezt a rendeletet, hiszen itt sokkal nagyobb hozzáférés biztosítunk az eljárás az eljáráshoz, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett a jelentés kidolgozásában, illetve annak támogatásában. Elnök, köszönöm szépen. Az EFDD nevében Ferrara képviselő kap egy percben szólt parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon gyakran az állampolgárok és a KKV-k lemondanak az igazságszolgáltatás igénybevételéről, azért mert annyiba kerül a határon átnyúli igazságügyi eljárás. Itt az a célunk, hogy a kis összegek esetében könnyebben hozzáférhetővé váljon az igazságszolgáltatás. Ez egy ambiciózus célkitűzés, és ezt osztjuk. A bizottság javaslata már önmagában is e, e, figyelemre méltó volt, és hogy a maximális összegeket meghatározta, és javította a szöveget új garanciák bevezetésével is az állampolgárok számára, különösen azok számára, akiknek nincs meg az anyagi lehetőségük. Ugyanakkor a triológusnak az eredménye az egy visszalépés, lépés, nem osztjuk az 5000 eurós összeget, mint maximumot, és a minimális jövedelmi szintet sem tudjuk támogatni, ami azt jelenti, hogy akkor nem kellene fizetniük az, érintetteknek. Itt valószínűleg elmulasztottunk egy lehetőséget, hogy a bíróságokra háruló terheket csökkentsük. Köszönöm, Ferere asszony, mondja az elnök. Le Breton or. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ennek a szövegnek megvan az az értelme, hogy a hát- határon átnyúló jogi eseteket polgári jogi és kereskedelmi vonatkozásban szabályozza 5000 euró alatt. Ugyanakkor valószínűleg ugyanaz lesz a sorsa, mint a korábbi javaslatnak volt, ahol 2000 euró volt a határérték. Az Európai Unió nem tud egyszerűen egy közeli igazságszolgáltatást nyújtani, mert az európaiak fejében ez nemzeti ügy. Ráadásul az igazságszolgáltatás és nem mindig kapja meg azt a tiszteletet, amit megértene. A bizottságnak a létszámát is meg kellene duplázni, mert az és nem veszi figyelembe a parlamenti eljárást és több cikket sem. Az igazságot el akarják rejteni. Ez nem. A bíróságnak a tagjai, ők maguk is azt mondták, az Európai Unió részéről ez egy szégyeletes dolog, jól fizetett állásokat osztogatnak, és ugyanakkor az ultraliberális nadrágszi politikától szenvednek az állampolgárok. Köszönjük szépen a következő felszólalunk Seinfeld képviselő kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és mindazoknak, akik részt vettek a tárgyalásokban, amelyek aztán jó eredményre vezettek. A módosítóknak két fontos hatása lesz. Először is az eljárás, univerzálisabbá, egyetemlegesebbé válik, és attraktívabbá is válik a KKV-k számára Európában. A legfontosabb megoldás az az, hogy a keresetek a követeléseknek az értékhatárát 5000 euróra felértékeljék, felvigyék, és ezáltal többen férjenek hozzá az adott lehetőséghez. Ezáltal tehát sokkal attraktívabbá is fog válni ez a mechanizmus, és az érintett felek költségét is csökkenteni fogja, hiszen a keresett benyújtása is a tárgyalásban való részvétel, és az utazás költsége is csökken. Mint ahogyan mondtam, egész Európában sokkal jobban hozzáférhetővé és szélesebb körben használatossá válik ez az eljárás, és ezáltal gyakorlatilag egy jogi, joghézagot fogunk tudni betölteni a határon átnyúló esetek körében. Nagyon sok esetben az üzletemberek vagy a vállalkozók úgy érzik, hogy egyszerűen nincs is értelme perre menni, hiszen az követeléshez képest nagyon magas az eljárás költsége. Most azonban ez nem így lesz, hiszen nagyon érdekes eszközt hozunk tető alá. Természetesen biztatni kell az embereket arra, hogy vállalkozzanak, hogy kezdeményezzenek a vállalkozásokat, mivel a bírósági költség csökkenni fog. Tehát mindenképpen támogatnunk kell ezt az eszközt a tagállamok részéről és a bizottság részéről is. Elnök, köszönöm szépen. Koferáti képviselő kap másfél percben szót. Grazie, Presidente. Köszönöm. szépen. nagyon fontos eszköz mutatott be, tisztelt biztos asszony, ez fontos az állampolgároknak és a KKV-knak. Azok a módosítások, amikben az európai intézmények megegyeztek, azok pozitívak, mert javítják a hatékonyságát és az alkalmazási hatáját is kibővíti azzal, hogy előrelépést tesz lehetővé a jövőben. Ezzel javít javítjuk az eljárást, hatékonyabbá tesszük azokat, és az állampolgároknak, vállalatoknak jobban rendelkezésre állnak olyan eljárások, amik az egész Unióban meg, e, elérhetőek. Ez mindenképpen előrépésnek tekinthető, ahhoz képest, amit a legutóbbi e, ciklusban e, tettünk, mint például a javak lefoglalása az adósoknál. Megint csak az is a parlamentnek volt köszönhető. Ezek apróka előrépések, viszont mégiscsak döntően fontosak, hogy az állampolgárok úgy érjék, érzékeljék, hogy egy közösséghez, egy közös cél érdekében dolgozunk, és hogy az adott esetben az életük anyagi szempontból is javuljon, a tevékenységüket tudják az egész unió területén határon átnyúlva is végezni. Egyre többen vannak ilyenek, egyre több jogvita is van, amelyek külföldön dolgozó vagy külföldön élő személyeknek fontosak ahhoz, hogy ezeket a szabványokat, normákat megvalósítsuk, ez egy igény, és ez nagyon fontos. Nun, hát... Köszönöm szépen. Kölmel képviselő kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ECR frakciónak nagyon világos elképzelései vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan is gondoljuk el ezt a mechanizmust. Kritikus hangot kell, hogy megüssön az Európai Unió sok mindent is kell kritizálni, mert alapvetően úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak korlátoznia kell magát azokra a területekre, ahol valóban hozzáadott értéket képvisel. Ugyanakkor örömmel mondhatom, hogy ez éppen most egy ilyen eset, mert a tervezett eljárással egy olyan normát teremtünk, amelyel egységesítjük a szabályokat, amelyek más esetben az érintett magánszemélyek vagy a vállalkozások számára is a diverzitásoknál fogva nemzeti szinten problémát okoztak. Most az EU valóban többletértéket tud teremteni, és ezért üdvözöljük azt, hogy sikerült dőlőre jutni, a tekintetben, hogy a pertárgy értékét, a perértéket megemeljük, és elektronikusan is hozzáférhetővé tegyük ezt az eljárást. Abban is bízunk, hogy ezeket az eljárásokat a gyakorlatban úgy sikerül végrehajtani, hogy minden érintett fél könnyen hozzáférhessen ezekhez, és miután kopogott, ezért inkább be is fejezem. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Következő felszólalunk Szoboda úr két percben. Vážená paní předsedající, vážená paní... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Nagyon örülök, hogy eh, a trialógus eh, során sikerült létrehoznunk azt a szöveget, amiről holnap majd szavazni fogunk. Szeretnék köszöntet mondani a Júri Bizottság valamennyi eh, tagjának, kollégáimnak is, mert az ő érdemük is, hogy ezt az eredményt elértük először is a jelentés tevő munkájának köszönhető. Ez egy olyan példa, ami különösebben nem vonzó a nagy közönség számára, de ugyanakkor mégiscsak nagyon hasznos az emberek számára, és valójában az unióról kialakult pozitív képet is javíthatja, illetve az uniós jogalkotásról. Az állampolgárok olyan ö, jogszabályokat várnak, amik a valóságot tükrözik, független attól, hogy ez ö, egyszerűsíti, felgyorsítja, a, hogy elektronikus kommunikációs eszközök használatával valósul-e meg, vagy ö, hogy olyan ö, eszközökkel, amik határon átnyúló vonatkozásban is segítenek rendezni a jogvitákat. Ö, úgy gondolom, hogy az összegnek a megemelése, ami esetében alkalmazható ez az eljárás, ez mindenképpen fontos. Ez azért jó, mert 10 ezer euró egyes tagállamokban nem tekinthető kis összegnek, ezzel szemben más országokban más a helyzet. Ez a jogszabály módosítható a jövőben, és adott esetben az 5000 euró módosítható. És gondolom, hogy a jövőben majd konstruktív módon megvitatjuk a módosítási lehetőségeket is, csak úgy, mint tettük jelenleg. Köszönöm szépen. Most újra működik a mikrofon. Borzán képviselő asszony kapszult egy percre. Köszönöm szépen elnök asszony. A jogalkotási szövegben való módosítás azt is fogja jelenteni, hogyha egy fogyasztó más országból vásárol termé, terméket, és rájön, hogy fogyasztóként becsapták, lehet, hogy azt is felismeri, hogy nagyon magas lesz a költsége annak, hogyha perre megy, viszont ez vissza fogja tartani az online vásárlástól, aminek meg negatív hatása van az európai gazdaságra. A KKV-knak kevés haszna volt a múltban ezekből az eljárásokból, most azonban változik a helyzet az új rendszernek köszönhetően. Úgyhogy én támogatom ezt az új elképzelést. A fogyasztók 82%-a azonban nem is tudja azt, hogy ezt a mechanizmust kihasználhatja a kísértékű követelések kapcsán. Azt hiszem, hogy a kulcsa ennek a megoldásnak az az, hogy a terjesztjük ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Nébler asszony következik kettő percre verehrte Frau Kommissarin, liebe Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Az európai közös piacot mindannyian szeretnénk, és mi a parlamentben és a bizottság is évek óta dolgozunk azon, hogy az akadályokat leküzdjük ezelőtt. A teljes digitalizáció a polgáraink számára és a KKV-k számára is az EU-ban nagyon sok haszonnal bírhat, ezt ki is kellene aknázni, de ehhez hozzátartozik hogy a szolgáltatásokat és az árokat bárhonnan meg lehessen rendelni az EU-ból. De az is hozzátartozik, hogyha jogvitákra kerül sor, akkor a jogát tudja valaki érvényesíteni, még hozzá költségkímélő módon. És pontosan ezt a célt követi ez a dosszié, amiről holnap délben szavazunk. 25 évvel azt követően, hogy az európai belső piacot talpra állítottuk, létrehoztuk, bevezetésre kerül egy mechanizmus, amely most már a polgárok és a kkv számára is lehetővé teszi, hogy gyors, hatékony és költségkímélő módon tudják a jogvitáikat határon átnyúló esetekben rendezni. Minden frakciónak és természetesen jelentéstevőnek is köszönöm a sok munkát. A honlapi szavazás szerintem egy következő lépés a helyes irányba. Teljesen egyértelmű a haszon, nyelvű, formanyomtatvány létezik, online el lehet indítani a e, bírósági eljárásokat, és számomra az is fontos, hogy a kísértékű követeléseknek az összeghatárát nem 10, hanem 5000 euróban rögzítették, ahogyan ezt a bizottság eredetileg is javasolta. Nagy probléma azonban, és ez is elhangzott már, hogy az eljárás sajnos még nem kerül eléggé kihasználásra, ezért nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy a közvélemény előtt ismerté tegyük ezt a mechanizmust, annak érdekében, hogy a belső piacban rejlő lehetőséget és potenciált teljes mértékben ki tudjuk aknázni. Ezért dolgozunk itt a parlamentben, és mindent megteszünk érte. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Negreszkó képviselő következik egy másfél percben. Köszönöm în primul rând uh, vreau să felicit pe doamna Rap. Köszönöm. Először is gratulálok az előadónak a ma előterjesztett dokumentumhoz. Ez a jelentés fontos előrelépés azért, hogy az európai kis értékű követelések eljárását javítsuk. Az, hogy emeltük a küszöbértéket, ez szolgálja a KKV-kat, mert hogyha határon túli követeléseik vannak, akkor bátorítani kell őket erre az eljárásra. 20% a KKV-knak használja ezt, és hogyha emeljük a küszöbértéket, akkor 40%-uk fogja ezt igénybe venni, és így teljes mértékben hasznosítják az egységes piac adta lehetőséget. Modern technológiai eszközöket, online eljárást vezetünk be, és hogyha arról van szó, hogy hogyan adják be a követelést, hogyan nyújtják be, és milyen jogi eljárások alkalmazhatók, ez az új eljárás megkönnyíti a hozzáférést ehhez az eljáráshoz. Vannak más elemei is a jelentésnek, amelyeket szeretnék kiemelni, mégpedig az, hogy csökkentik a költségeket, online is be lehet adni, és kalibrálják az adót. Ez azt jelenti, hogy az európai mechanizmust nagyobb mértékben fogják igénybe venni a KKV-k. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kakia, a képviselő következik két percben. Danua Metz. Köszönöm, elnök asszony. Világos példája ez a rendelet annak, hogy hogyan hogy hogyan tud az Európai Unió az állampolgárok szolgálatára lenni. A KKV-k sokszor panaszkodnak, hogy az eljárás a határon túli követelések esetében túlságosan költséges. Ez a rendelet figyelembe veszi az akadályokat, amelyekkel meg kellett küzdeniük az állampolgároknak határon túli követelések esetén. A másik kérdés a bírósági eljárások költsége. Így ezzel a rendelettel csökkentjük a költségeket, és egyszerűbbé tesszük az eljárást. Gyorsított eljárásról van szó, de nem szabad, hogy ez az igazságszolgáltatás eh, hátrányára legyen. Éppen ezért a technológiát, a procedurális aspektusokat eh, figyelembe kell venni. Ez a rendelet különösen azoknak fontos, akik az online tranzakciókban részt vesznek. Magánszemélyek, fogyasztók és kereskedők. Ez az eljárás vissza kell, hogy állítsa a bizalmat ebben a mechanizmusban, mert sokkal gyorsabb, egyszerűbb lesz az eljárás a tagállamok a forrásaikat kell, hogy optimalizálják azért, hogy valóban egyszerűsítve legyen ez az eljárás, és megszüntessük a túlzott bürokráciát. Azok a magánszemélyek és kereskedők, akik még nem vették igénybe ezt a kereskedelmi, digitális kereskedelmi platformot, őket bátorítani kell anna, hogy használják ki a belső digitális piac adta lehetőségeket. Köszönöm. Köszönjük utolsó felszólalónk a kecsdi rendszer előtt Radev képviselő két percben. Благодаря, госпожо председател. Уважаема Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének és valamennyi árnyék jelentéstevőnek köszönöm azt a munkát, amit ebbe a jelentésbe fektettek. Az egyszerűsített eljárás a kiskövetelések esetében egy további előrelépés annak érdekében, hogy egységes szabályokat veszessünk be Európában az igazságszolgáltatás területén. A felső összeghatár most 5000 euró, és ez már igazodik a gazdasági realitásokhoz. Úgy gondolom, hogy ez egy jobb megvalósítását fogja a szabályozásnak lehetővé tenni, és sokkal több állampolgár és kis KKV fogja megragadni ezt a lehetőséget. Ideértve azokat a követeléseket is, amelyek a munkajoggal kapcsolatosak, azok esetében is nagyon sok ember számára lehetőség lesz, hogy érvényesítse követeléseit, illetve igazságszolgáltatást nyerjen, független attól, hogy hol él az Unióban. A lehetőségek, amelyek megnyíltak ezzel a jogszabályjal, az online fizetést lehetővé téve, illetve az írásos eljárásnak a helyettesítése. Ez nagyon vonzó lesz a KKV-k számára. Így módon komoly megtakarításokat tudnak majd elérni, és nem fogja őket akadályozni a különféle szabályozások dzsungele. Ezzel meg tudjuk oldani bizonyos követelések érvényesítését, és úgy gondolom, hogy ez a kis követelések eljárását nagyon sokan fogják használni a tagállamokban. Köszönöm. hat nun Herr Notis Mar Notis Marias kap szót a kecsdiáj rendszerben egy percre. Köszönöm szépen. Az a jelentés, amiről ma itt vitázunk, nagyon fontos, hiszen ezáltal az európai fizetési felszólítási eljárás a kísértéki követelésekre sokkal hatékonyabbá válhat. Miről is van szó? Hát arról, hogy a határon átnyúló kereskedelmet javítani tudjuk. Azonban szeretnék utalni azokra is, akik eh, a trojka által, eh, főleg a görögöket illetően eh, problémákat okoztak, hiszen a nyugdíjasok nem kapták meg a nyugdíjukat, sokan, akik dolgozók, nem kapták meg a béreiket, és ezért hívnám fel a figyelmet arra, hogy ezt a fajta politikát mindenképpen ellenezzük, továbbra is harcolni fogunk ellene, a memorandumot el kell törölni, és az adósságokat pedig el, el kell engedni. Köszönöm szépen. Soltesz képviselő asszony, csak egy perc. Képviselő úr. Elnök asszony, én is köszönöm a szót. Ez a rendelet a legjobb időben érkezik, és tulajdonképpen az igazságosághoz, az igazságtételhez való hozzáférést biztosítja. A polgáraink meg kell, hogy kapják a jogot arra, hogy gyakorolhassák a jogaikat, és azt gondolom, hogy ezzel a bejelentéssel most egy helyes lépést teszünk a jó irányba. Nagyon helyes az is, hogy a költségek, a bírósági költségek, az eljárási költségek csökkennek, és összhangban állnak a perértékkel, és arányosak azzal. Ugyanakkor a munkajogot nem szabad, hogy sértse ez az eljárás, hiszen nagyon sok olyan esetet ismerünk, ahol a munkavállaló nem kapja meg a bérét, nem fizetik utána a szociális járulékokat, és nagyon sok olyan per is folyamatban van, amelyek az online kereskedelemre vonatkoznak, és nagyon lényeges pont ezért, hogy érvényesíteni tudják a polgárok a jogaikat. Köszönjük szépen. Jóróban biztos asszonynak adnék szót még egyszer. President, honorable members. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A kompromisszum, amit a tanácsban elértek, új előnyöket fog hozni a vállalkozások és az állampolgárok számára. Felhasználhatják gyakrabban a kis, összege, kis eljárást és kisebb költségekkel. Így a bíróságok terhei is enyhülnek. Köszönöm szépen az együttműködésüket, és a mai vitát követően jobban bízom abban, hogy önök meg fogják fogják szavazni a megállapodott kompromisszumokat. Köszönöm. A komisszárin. Köszönjük szépen, biztos asszony. Most pedig megadom újra a szót Géringer de Üdinger asszonynak, aki a jelentéstevő. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani a munka a kedves szavakat, amikkel illették a munkát, illetve a köszönetet, amit kollégáimnak is mondtak. Én azonra törekedtem, hogy egy hatékony eszközt adjak az állampolgárok és a KKV kezébe a kisösszegű követeléseknél egy gyors eljárást. Eddig volt egy eljárásunk, ami nem volt kellően hatékony, az állampolgárok nem is igazán ismerték, és annyira bonyolult volt, és annyira költséges, hogy gyakran inkább lemondtak a követelésükről, úgy vették, hogy megfizettek az ostobaságukért, és ezzel az új szabályozással ennek vége szakadt, különösen az online kereskedelemben voltak ilyen helyzetek. Ez a kezdeményezést gyakorlatilag mindenki egyhangúan támogatta a Júri Szakbizottságban, és remélem, hogy holnap a plenári szavazáson is ugyanezt fogjuk tapasztalni. Köszönöm. Köszönjük szépen a jelentévő asszonynak. Ezzel lezárjuk most a vitát. Holnap